a szövege is megtalálható lesz jelenülés jegyzőkönyvében. Most rátérünk a napi rendünkre, illetve a munkarendünkre. Az elnökök értekezete által május 16-án elfogadott napirend tervezetet, végleges napirend tervezetet mindenki megkapta, már a vonatkozóan nem tartalmaz változást a napirend, ami viszont keddet és csütörtököt illeti, a Kolumbiával és Peruval kötendő kereskedelmi megállapodás tárgyában nem csütörtökön, hanem kedden folytatunk vitát, a kazak jelentést pedig kedd délutánról csütörtökre halasztjuk el, szerdára vonatkozóan nincsen változás. Ha senkinek nincsen ellenvetése a változásokkal kapcsolatosan, akkor a napi rendet így elfogadtuk. Lüling asszony. Elnök úr, egy kicsit meglepett a dolgok menete. Kicsit meglep engem, hogy a parlament milyen prioritásokat határoz meg a napi rendre vonatkozóan, ami az eheti munkát illeti. Euh, Azt szerettem volna megtudni, hogy erről az ágazatról egy szóbeli választ igénylő kérdést megtárgyalhat megtárgyalhatnánk-e, illetve a homofóbiáról szóló vita is ide tartozik, hiszen van egy karta, emberi jogokról van szó, és ez, ettől nem lehet eltérni. Elnök úr, azon gondolkodom, hogy miért nem került be a prioritások közé a gazdasággal, a növekedéssel együtt. Ahelyett, hogy a mezőgazdasággal foglalkoznak, miért nem foglalkozunk a homofóbiával? Frau Lulling, asszony, ön is tudja, hogy a frakciók elnöke dönt bölcsen a napirendről. Az érintett urakkal közölni fogom, hogy ön fontosabbnak tartja a tejtermelést a homofóbia kérdésénél, és remélem, hogy belátásra lehet majd bírni az érintett urakat. Van-e valakinek még megjegyzés a napirendel kapcsolatosan? Odi úr, parancsoljon! Monsieur le Président, Köszönöm szépen, elnök úr. Az állam és kormányfők informális tanácsülés keretében megbeszélést tartanak. Helyén való lenne, hogy informális csúcs esetében is, hogy beszámoljon arról, hogy mi történt egy vacsora beszélgetés keretében vitatják meg ezeket a kérdéseket, és az Európai Tanács eh, soros elnökét meghívták-e, illetve a tanácsnak beszámol-e, még akkor is, ha informális az ülés. Nos, Odi úr, kicsit kellemetlenül érintett a kérdése, majd tájékozódom és elmondom önnek is, hogy Rompoly úr miért nem jön el, de hát lényegében igaza van. Korábbról tudom, hogy Rompoly úr nem hajlandó korábban eljönni a parlamentbe, mert úgy gondolja, hogy akkor még nincs mondandója, mert először meg kell kérdezni az állam és kormányfőket, de Odi kollégával teljesen egyetértek. Hiszen esetleg fordítva lenne értelme, Rompoly úrral közölhet, szeretnénk, hogy mi a mi álláspontunk. A mi álláspontunkat ugyanis a parlament elnöke előadja a csúcson, de hát jó lenne, hogyha Rompoly úr korábban is tájékozódna már arról, hogy mi a parlament véleménye. Jó lenne tehát Fán Rompoly úrral közölni, hogyha jó lenne, hogyha többször is eljönne, ellátogatna hozzánk ide a parlamentbe. Elnök? Rendben van akkor ezt így közvetíteni fogom Rampai úr felé, és majd a parlament álláspontját ezzel kapcsolatosan mindenképpen közölni fogom az érintettekkel. Ezzel akkor megállapítottuk a napirendet, ha másnak nincs ezzel kapcsolatosan mondani valója, akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet. A napirend első pontjára térünk most rá. Buzutil úr jelentése a belső piaci eredménytáblával kapcsolatban. Elsőként Buzutil képviselő kapja meg a szót jelentéstevőként négy percre. Parancsoljon! Uh, lately there has been a lot of talk on growth. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sokat beszéltünk a növekedésről,